about to begin. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja a helyet. El szeretnénk kezdeni az ülést. Kedves kollégák, Dimitri Avramopoulos biztos jelöltet szeretném köszönteni a LIBE szakbizottságban. Ezen a az alkalommal kérdéseket tesz fel a szakbizottságunk igazságügyi kérdésekben, és Timmermans alelnök asszony az alapvető e, emberi jogok kapcsán tesz fel majd a héten kérdéseket, de ma a központi bevándorlási kérdésekre térnénk ki, e, belügyek, belügy témájában. A bevándorlás is nagyon fontos része ennek, és mindenki tisztában van ebben a szakbizottságban azzal, hogy ez a téma mennyire fontos. A 16-os cikk értelmében, az eljárási szabályzat 16-os cikke értelmében a parlament, a biztos jelöltet, az általános kompetenciája, készségei, az európai ügyek melletti eltökéltsége és személyes függetlensége kapcsán fogja megítélni illetve az alapján, hogy mennyire tud kommunikálni, mennyire ismeri tárcáját. A parlament egy előkészítő kérdőívet juttatott el a biztos jelöltnek, két közös kérdéssel, amelyet az ennek a kértekezlet alakított ki, illetve a LIBE szakbizottság három speciális kérdést is feltett. A jelölt írásban válaszolt a kérdőív kérdéseire, és minden nyelven szétosztottuk a válaszokat. Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda a mai rendet illetően. A jelölt először 15 eh, percben bevezető beszédet tart, a bevezetője után lesz idő összesen 45 kérdésre, illetve válaszra minden egyes felszólás három percet vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy egy perc lesz a kérdés feltevésére, két perc a válaszra. Az első kérdés körben a frakció képviselők kapnak lehetőséget, a meghallgatás végén a biztos jelölt öt percet kap arra, hogy záró megjegyzéseket tegyen. Kérek mindenkit arra, hogy tartsa tiszteletben a hozzászólási időt, nagyon szigorú leszek, és amennyiben valaki nem tartja hozzá, be a hozzászólási időt, az utolsó felszólalóknak nem lesz elég idejük, de ezt én nem fogom megengedni, és sajnos megszakítom a hozzászólókat. 23 nyelven hozzáférhető a tolmacsolás, tehát mindenki saját nyelvén szólalhat fel és követheti az ülést. Kérek mindenkit arra, hogy lassan, érthetően beszéljen. A parlament internetes oldalán élőben követhetik a hallgatók az ülést, illetve videófelvétel is készül, és hozzáférhető ugyanezen a weboldalon. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy biztos jelöltünknek, Avramopoulos úrnak megadhatom a szót. Avramopoulos úr parancsoljon 15 percben, kérjük tartsa meg bevezető beszédét. Uh, chairman, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az alapjogi karta arra emlékeztet bennünket, hogy az Unió az oszthatatlan, egyetemes emberi értékekre épül. Ez a szabadság, egyenlőség és szolidaritás. A demokrácia alapelveire épül, és természetesen a jogállamiságra az egyént a tevékenysége középpontjába helyezi azzal, hogy az Európai Uniós állampolságot létrehozza, és egy nagy szabadság, biztonság és igazságügyi teret hoz létre. Ez a fejezet mindennél jobban leírja, hogy tulajdonképpen mit is jelent Európa. Azt is meghatározza, hogy mi a küldetés, amely előttünk áll a migráció és belügyi területen a realitások, amelyekkel találkozunk, mindenkívül nagy kihívást jelentenek, és nagy mértékben osztjuk a felelősséget az európai integráció és a legitimizálása területén az európai ígéreteknek. De mi is a mai mindennapok valósága? robbanékony geopolitikai világ, új fenyegetések, egy olyan új erő, amely kinyilatkoztatta, hogy ártani akar a gazdaságainknak. A gazdaság azon küzd, hogy kilábaljon a válságból. A demográfiailag fiatal világban egy előregedő népesség található városainkban, országainkban. Ez is mutatja, hogy milyen fontos kérdések vannak. A különböző bűnözési megnyilvánosok pedig határon átnyúlnak. Folyamatos humanitárius katasztrófák találhatóak határainkon, ami fájdalmas, hogyha megnézzük a politikai, kulturális örökségeinket, és egyre nagyobb mértékben elégedetlenséggel találkozunk az európai állampolgárok részéről is. Engedjék meg, hogy világosan fogalmazzak. A válasz ezen kihívásokra egyértelműen nem az, erődít, az európai erődítmény létrehozása. A történelem bizonyította, hogy az erődítményeket a külső veszélyek ellen építették, azonban előbb vagy utóbb olyan erődítmények lettek, amelyek elszigetelték és rabszolgává tették azokat, akik ezeket az erődítményeket létrehozták. Tehát ez nem lehet megoldás. Európa csak akkor virágozhat, hogyha energiailag lehetővé teszi a gondolatoknak, embereknek, árucikkeknek a mobilitását. Az európai ö, építkezés pillérei ezek. Ez a feladata az Európai Bizottságnak a migrációval kapcsolatban és a belügyek területén, és teljesen egyértelmű ez a küldetés. Biztonságot kell elérnünk, ugyanakkor meg kell könnyítenünk a mobilitást e, oly módon, hogy Európa félelem nélkül tudjon növekedni. Ennek érdekében meg kell védenünk az európai identitást egy olyan területen, ahol e, garantáljuk az alapjogokat végre kell hajtanunk egy integrált és célzott politikát, hogy vonzuk a munkaerőt, vonzuk a tehetséget, amire a tagállamoknak szükségük van meg kell bizonyosodnunk arról, hogy Európa támogatni fogja a migránsok beilleszkedését, zöggenőmentes beilleszkedését, garantálnunk kell, hogy a terrorizmus és a bűnözés kívül maradjon az európai határokon, illetve ezek ellen hatékonyan fel kell lépnünk. Hölgyeim és uraim, amikor a migrációs és belügyi kérdésekről beszélünk, akkor nem együtt, ha nem együtt mozgunk unióként, akkor semmit sem fogunk tudni előrelépni. Amennyiben megerősítenek engem, akkor én számítani fogok önökre, a Libe szakbizottságra. Büszke vagyok, hogy jelöltek, mint első migrációs biztost. Egy Ez Juncker biztos és a bizottságnak is egy nagy kihívást jelent. Fokozott a nő azoknak a száma, akik szeretnék átlépni határainkat. Az unióként elkötelezettek vagyunk, hogy az emberi jogokat, az értemes emberi jogokat védelmezzük, ezért Európának biztonságosat kell nyújtaniuk azoknak, akik az életüket mentve menekülnek háborúk és egyéb szörnyűségek ellen és élni kell a, ezekben az esetekben a visszanem térítéssel, visszanem fordítás lehetőségével is. Az Európai Parlament lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy egy erős, határozott európai menedékjogi rendszer jöjjön létre a jogi keretek és a mi prioritásaink azt szeretnénk biztosítani, hogy valamennyi tagállam ezeket az alapelveket egységes módon alkalmazza. Vannak egyéb kérdések is, amiket meg kell vitatni, nevezetesen például annak lehetőségét, hogy egységes státuszt kapjanak ezek a személyek az egész Európai Unióban. Az a Dublini rendszer ö, megvizsgálásával kapcsolatban további ö, lépéseket is ö, meg kívánok fogalmazni. Ö, ö, olyan emberek érkeznek ide, akik sok esetben ö, fatális ö, utazáson esnek keresztül, például a földközi tengeren keresztül. Ö, javítani kell azt a képességünket, hogy a menekülti válsághelyzeteket kezelni tudjuk. Támogatnunk kell azokat, akik időszakosan nagy nyomást szenvednek el a menekültügyi rendszertől. Nagyobb szolidaritásra van szükség, és ez csak abban az esetben lehetséges, hogy a tagállamok megbíznak egymásban, és ugyanakkor felelősségüket is vállalják abban azzal is tisztában vagyok, hogy a menekültek nagy többsége nemzetközi védelemre szorul, és ezek általában Európai Unión kívülről érkeznek olyan fejlődő országokba, mely országoknak megvannak a saját kihívásaik. A nemzetközi szolidaritás nem érhet véget az európai határokon. Európának többet kell tenni azon országok támogatására, ahonnan a legtöbb menekült érkezik. Szorosan együtt fogok működni kollégáimmal, Mogherini alelnökkel és a felelős biztosokkal, akik a külkapcsolatokért felelősek, hogy egy egységesebb politikát hozzunk létre a bevándorlás és a menekült ügy területén elkötelezett vagyok, hogy bátorítsam a tagállamokat, hogy fogadjanak be több menekültek saját államaikba. Az menekülteknek az átelepítése, letelepítése az egyik legnagyobb szolidaritási gesztus, szemben azon harmadik országokkal is, amelyeknek nagy menekült lakosságuk van. Ugyanakkor csak akkor lehet az unió szavahihető, hogyha megküzd a jogtalan, jogcím nélküli bevándorlási esetekkel is. Ez azt jelenti, ugyanakkor az elutasított kérelmezőket viszont gyorsan és hatékonyan kell visszafordítani elsőbséget kell, hogy élvezzen az önkéntes visszatérés, illetve a fenntartható integrálódás azon országba, ahonnan érkeznek, és ezt meg kell erősíteni. Szükséges az is, hogy az együttműködésünket megerősítsük a kibocsátó országokkal, a tranzitországokkal, csak úgy, mint a nemzetközi és civil szervezetekkel egy átfogó megközelítés azt is jelenti, hogy legálisan lehetővé kell tenni az unióba érkezést mindenek előtt előnyeit élvezhessük ezáltal az integrációnak és a nemzetközi mobilitásnak. Európa egy globalizált világnak a része, ahol várhatóan növekedni fog a nemzetközi mobilitás. Értékelnünk kell azt is, hogy milyen igényei vannak az európai munkaerőpiacnak, és a különböző ágazatokba képzett munkaerőre is szükség van. A nemzetközi verseny a magasan képzett személyek iránt már nagyon erős, de Európában is vannak olyanok, akik más ágazatokban dolgoznak. Szeretnék rendszeres párbeszédet folytatni valamennyi ö, szereplővel, ez a tagállamokkal, ö, vállalatokkal és szakszervezetekkel. Egy európai platform, amely koordinálja ezt a ö, ö, párbeszédet, mindenképpen rendkívül hasznos lenne. Az irányelveink ö, különböző hiányosságokat mutatnak. Ezért ö, már felvetettük a, ö, az, hogy fontos itt a ö, megfelelő politikai útmutatás. Az én prioritásom lesz annak biztosítása, hogy a kutatók, diákok, mobilitására szóló megegyezés 2015-re létrejöjjön. Schengen. Schengen az egyik legnagyobb eredménye az európai integrációnak, és mindenképpen fenn kell tartanunk a határellenőrzés hiányát a belső határokban. Az, hogy nincsen belső határ, ez azt jelenti, hogy egy külső hatékony határellenőrzést kell megvalósítani. A tagállamok felelősek a saját külső határaiknak az ellenőrzését. Ugyanakkor a Frontexnek a kapacitásait fel kell használni annak érdekében, hogy biztosítható legyen az európai szolidaritás. Ehhez az eszközeinknek eh, is elégségeseknek kell lenni. A parlament, a tanácsnak meg kell vitatni a hosszú távon a Frontex továbbfejlesztését, illetve hogy mi az, ami megvalósítható egy európai határőrizeti rendszeren keresztül a határokon át az, a csempészet a, ö, fokozottan növekszik, és itt ezért mindenképpen holisztikusan kell megközelíteni ezt az egész ö, problémát. A hatékony határellenőrzés ö, az új technológiákat is fel kell, hogy használja. Jobban kell élnünk a különböző digitális megoldásokkal, amik a mobilitást ellenőrizhetik az emberkereskedelem, csempészet ellen fel kell lépni. Azokat, akik kihasználják a ö, szörnyű helyzetben lévő embereket, ö, törvénybüntetés elé kell állítani. Az emberkereskedelemet ellen is, embercsempészet ellen hatékonyan fel kell lépni. Ez mindenképpen egy küzdelem a szervezet bűnözés ellen az Európai Unión belül és a világban. Ezért globális felelősséggel tartozunk. Az állampolgárok azt kérik, hogy védjük meg őket, személyes biztonságukért aggódnak az erőszak és a terrorizmus következtében amikor válságok, konfliktusok vannak a szomszédságunkban, akkor jobban fel kell lépnünk határozottabban a bűnözés és a terrorizmus ellen. A bűnözés terjed Európában és aláaknázza a társadalmainkat. Ezért egy új keret kell, amivel a az alapjogok betartására koncentrálunk, és jobb szinergia kell a külső fellépés ellen. Fel kell lépnünk a számítógépes bűnözés ellen is. Hasonlóképpen fel kell lépni az egyéb ö, szervezett bűnöző tevékenységek, mint korrupció, kábítószer kereskedelem ellen, mert ez komoly veszteségeket okoz a ö, közösségnek és a különböző költségvetéseknek. Az adatvédelem ugyancsak egy nagyon fontos kérdés. Most már megvan az Európai Bíróságnak az ítélete is. Meg kell vizsgálnunk, hogy mik a legjobb lehetőségek, hogy megfelelően betartsuk az alapszabályokat, többek között az arányosság, a személyi adatokhoz való jog és más alapvető jogokat. Az európai múltbéli események megmutatták, hogy újabb fenyegetettséget élünk át. Az Európai Uniónak segítenie kell, hogy a közelemmel a tagállamok megküzdjenek, és különösen, amikor ez kívülről jön. Mindenek előtt a megelőzéssel kell foglalkoznunk, illetve a radikalizáció elkerülésével. A rendőri együttműködés, az információcsere a gerince ennek az európai együttműködésnek, illetve a, fellépé, a közös fellépésnek. Ez egy komoly szerep. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, együtt szeretnék önökkel dolgozni annak érdekében, hogy kézzelfogható és valódi megoldásaink lennek. Az Európai Unióban ahhoz, hogy sikeres legyen a migrációs politikánk, azon területekre kell koncentráljunk, ahol az Európai Unió közös fellépése változást hozhat. Ugyanakkor a fellépésünknek tiszteletben kell tartania minden mértékben az alapjogokat ha én kerülök kiválasztásra, akkor azon a irányelveket megkívánom valósítani, a mandátumomhoz kapcsolódnak. Kollégámmal, Timmermans kollégával, alelnök ural közösen fogunk együtt dolgozni, csak úgy, mint a bizottság többi tagjaival kötelezem magamat, hogy azokat az elveket segítsem, amelyek összefognak minket, hogy tiszteletben tartsam az alapjogi karta elveit, és egy olyan európai átlátható politikát folytassak, amely demokratikus oly módon, hogy ne kerüljünk bürokratikus falak mögé. A közös értékeinket kívánom védelmezni, és ugyanakkor megfelelni a kihívásoknak biztosítani kívánom, hogy együtt sikeresek legyünk, és megvalósítsuk a mandátumot. És hogy Európa a szabadság, a remény tere legyen valamennyi állampolgár számára. Ez számunkra kötelező érvényű elkötelezettség. Köszönöm. Thank you, Commissioner Designate. Um...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 Következő hozzászóló Camilla Ernst asszony a GUE részéről. Köszönöm. Az adatvédelemre, illetve az adatok tárolására szeretnék visszatérni. Következővel kezdeném. A Morász jelentés, amely a polgárok kémkedése ellentette le a voksát,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 foglalkoznunk kell azzal is, hogy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 ö, teremtsünk. Igen, Ferrara asszony, valóban ö, azonos módon érzékenyen állunk ehhez a kérdéshez. Szolidaritás, belső szolidaritás, szolidaritás harmadik országok irányába, szolidaritás azok iránt, akik menedéket keresnek a nyomás, ami ránk nehezedik, ez okozza a e, nehézségeket. E, Elők úr, ez az óra, ez engem rendkívül stresszel, nagyon nehéz ezzel együtt élni éppen a legjobb, amikor a legjobb a dolgokat, a lényeget mondanám, akkor kell abba hagynom, elnök. Végezetül van egy kérdésünk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 alapító atyáinak az volt a kiinduló pontjuk, hogy ezek a különböző népek, etnicitások egymáshoz közeledni fognak, illetve közeledniük kell. Ez volt az integrációnak az alapelve. Az Európa egész világba több millió kivándorlót küldött Ausztráliába, Egyesült Államokba, alapvetően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 Köszönöm szépen. Az Európai Unió nagyon jelentős munkát végzett az emberkereskedelem ellen. Ugyanakkor aggaszt az, hogy az emberi jogoktól elfordult a figyelem a bűnözés elleni küzdelem irányába. Az áldozatok védelmet kellene előtérbe helyezni, és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 Már elmondtam, hogy a Frontex kiváló ügynökség. De a jövőbeni formájában, most nem a Triton programról beszélek Dél-Oroszországban, tehát a jövőbeni továbbfejlesztett formájában és a tagállamokkal folytatott együttműködésnek köszönhetően, most erre nem térnék rá,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 lehet-e együttműködési megalapodást előirányozni? Hogyan áll ön azon tagállamokhoz, amelyeknek meg saját külön megalapodásaik vannak a kibocsátó országokkal, olyan esetben, amikor az uniós megalapodás nem működik? Válasz. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Ami Marokkot illeti, ahogy hallott,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 Köszönöm szépen. Elnézést, hogyha megint ismétlem magamat. Próbálok másképpen, más szavakkal fogalmazni. Már elmondtam, hogy kötelező ötségünk van arra, hogy felgyorsítsuk a tárgyalásokat,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 Említette a kerítés kérdését is. Ez Görögország északkeleti határán található. Hadd mondjam el, annak idején ezt a dolgot így kezeltük, de ezt eh, minden ország eh,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 Köszönöm. Remélem, hogy ö, elég hangom lesz, mert ö, be vagyok rekedve. Biztos úr. Káléba nem sikerült a migráns válságot megoldani. Egy brit politikus kérte, hogy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 teljes tilalmat vezetünk be arra vonatkozóan, hogy egyoldalú határőrizetet európai engedély nélkül bevezethessenek. Köszönöm, Szilvi Guillaume. Köszönöm szépen. A rendszeres bevándorlási útvonalakkal kapcsolatban vannak természetesen dolgok, amiket nem szeretne kifejteni, vagy nem tud, úgyhogy másképp kerül meg. Az írásos válaszában azt javasolja, hogy egy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 Eh, merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, eh, Louis Michel úr. Szeretnék elmondani valamit, ami rendkívül fontos. Igen, nem a saját személyes véleményemről kérdeztek, amit a kerítésekről gondolok,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 az ön uh, igazságügyminiszter kollégája ratifikált a parlamentben, azt mondja ki, hogyha egy külföldi állampolgárt 18 napig tartanak uh, uh, fogva, az az ítélettel, hogy vissza kell toloncolni, úgy kötelezni lehet arra, hogy fogatartási helyén korlátlanul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 az erre szolgáló pénzügyi keretek megfelelően kerüljenek felhasználásra. Második kérdés pedig a legális mobilitásra, illetve az illegális mobilitás egyben magával hozza a szervezet bűnözés mobilitását is, prostitúció, emberkereskedelem és kábítószerkereskedelem. kereskedelem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 visszafogadási megállapodások ezen országokkal, illetve mobilitási partnerségi megállapodásaink természetesen. Együtt kell dolgoznunk ezen országokkal, és meg fogom próbálni, hogy előbbre tudjunk lépni ezen megállapodások mentén. Természetesen országon azt is meg kell vizsgálni, melyik országokkal,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 a bevándorlás ellenes platformon küzdő egymással vitázó pártok kerülnek kormányra, vagy kormány koalícióra a tagországokban, akkor már túl késő lesz ezzel a kérdéssel foglalkozni. Köszönöm, Jezsek úr!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 Afrimopoulos úr, hogyha az anti, a korrupció ellenes jelentését nézve a bizottságnak és az új pénzmosással kapcsolatos szabályokról, ami háromoldalú tárgyalás alá fog kerülni, javasolna -e további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 kérdéseket mind szem előtt fogjuk tartani, és azt gondolom, ez már önmagában is jó lépés. Eltökéltek vagyunk a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. De meg kell jegyeznem azt, hogy a Krím szakbizottság kitűnő munkát végzett a parlamentben. Lehet, hogy te nem vált ismerté eléggé munkája. um, thank the members of this committee for this marathon session. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a bizottság résztvevőinek ezért a maratoni ülésért. Szerintem egyetért biztos jelölt úr is, hogy ez a, a meghallgatások, amikben részt vesznek a bizottság tagjai fontos területeket ölelnek fel, a legális bevándorlás, az személyes adatok letárolása, ezek mind olyan témák, amelyek eh, megértemlik a részletezést. Szerintem nagyon átfogóan kérdezték önt, úgyhogy köszönöm a tagoknak. Köszönöm a felkészülésnek és az eszmecserének. Nem szeretnék elébe menni a kialakult véleménynek, majd a tagoknak a véleménye ki fogják alakítani a koordinátorokon keresztül. Ez 5 órakor lesz. És zárszóként szeretnék néhány dolgot feljegyezni, amit mondtak. Ön vállalta, hogy a legális bevándorlási eszközöket átnézi, a horizontális intézkedésekre törekszik a ö, említette az adat letárolásra kapcsolatos bírósági ítéletet is, és említ, szólt a, egy új felfrissített PNR javaslatról az adatvédelmi csomagon belül, a Frontex megerősítéséről. Én úgy gondolom, hogy az, az történt, hogy néhány kulcs javaslatra is reagált, amit a bizottság tagjai már megfogalmaztak, és nagyon jól megmutatta, hogy mire gondolt, illetve segített felmérni az ön kompetenciáit és Természetesen nagyon sok egyéb kérdés is valami talán nem kapott választ a mai napon, de majd még visszatérhetünk ezekre. Tehát kedves kollégák, köszönöm a részvételüket, a figyelmüket, és most azt kérném a biztos jelölt úrtól, hogy három percben foglal, néhány szót mondjon. Hogyha öt percet beszélt, akkor lehet, hogy elveszti azok támogatását, aki néhány támogatást, de ön dönti el, hogy hogyan használja fel ezeket a perceket. Talán próbáljuk meg a három percet, mindenki nagyon fáradt, és utána zárjuk le. Még egyszer köszönöm, kedves kollégák, a mai figyelmüket, és akkor visszaadom a szót önnek, jelölt úr. Köszönöm szépen, biztos elnök úr. Szeretnék köszöntet mondani először is az Európai Parlament valamennyi tagjának ezért a nagyon érdekes és gyümölcsöző vitáért, amit itt ma folytattunk. Rávilágítottak nagyon sok gondolatomra és nagyon sok kényes kérdésre. Ez a mai beszélgetés engem tovább inspirált és bátorított a munka iránt, amennyiben megerősítésre kerülök. Az első migrációs és belügyi biztos lennék az Unióban, ezért én a tapasztalatomat és a politikai tevékenységemet három területre szeretném koncentrálni. Először is biztosítani azt, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió, ahogy ön is elmondtam, holisztikus, globális és hatékony migrációs politikát alkalmazzon a, a szolidaritásra és az arányosságra építve valamint a felelősségre is építenünk kell. Második dolog, hogy a biztonsági kihívásoknak megfeleljünk, figyelembe véve az új kihívásokat és veszélyeket, ugyanakkor tegyük ezt mindig az alapjogok tiszteletben tartásával, és egy biztonságos környezetet biztosítsunk valamennyi állampolgárunk számára végezetül pedig, folytassuk az európai politikáknak a fejlesztését a belügyi és területen, szorosan együttműködve az Európai Parlamenttel, és egy világos, egyértelmű, nyitott párbeszéd kereteiben. Szeretnék önökkel szorosan együttműködni az átláthatóság és a kölcsönös bizalom légkörében. És köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my advice. Köszönöm, biztos jelölt úr. Lezárom ezzel az ülést.